de még be kell jelentenem, hogy holnap csütörtökön, július 17-én lesz a következő ülésünk, 10 órától délután 1 óráig a napirend nyilvános és elérhető a parlament honlapján. Ezzel berekeztem az ülést, és mindenkinek kellemes estét kívánok!